E Tisztelt kollégák, folytatjuk a szavazást. Szavazunk Dávid úr és Civiek úr eh, jelentése az európai szomszédságpolitika, nincsenek módosítók, szavazunk mellette, ellene, tartózkodás. Gratulálok mind a két jelentéstevőnek. A következő jelentés, amiről szavazunk, Intfeld asszony jelentés, ez EU terrorizmus elleni politikája. Szavazunk az első módosítóra mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy az következő okafogyottá vált, és ez azt is jelenti, hogy befejeztük a szavazást. Valamennyiüknek jó étvágyat kívánok, hogyha nem maradnak itt a szavazat magyarázatokra.